Witam Państwa bardzo serdecznie. Mindenkit szívélyesen üdvözlök ezen a megbeszélésen. Három szakbizottság, az Agri, az Envi és az ITRE szakbizottság együttes ülésére kerül sor. A szakbizottságok közösen foglalkoznak ezzel a témával, és együttesen is vezetjük az ülést. Szeretnék elnézést kérni, mivel Lavia úr még mindig úton van, megpróbálja elérni a parlamentet, késik, és a gépével függ össze, és Buzek úrnak is hasonló problémája van. Buzek úr elmondta, hogy megérkezik, és majd csatlakozik. Most mindenkit üdvözölnék, akik jelen vannak. Szeretném üdvözölni a három szakbizottság tagjait. Ahogy tudják, a mai napi rendünk során egy témával fogunk foglalkozni, és pedig eh, az Európai Unió erdő stratégiájáról lesz szó. Hogan biztos is itt van, szeretném üdvözölni. Tehát biztos úr, üdvözlöm Önt. Örülünk, hogy itt van közöttünk. és üdvözlöm Köztinger asszonyt is, a jelentéstevőt. Nagyon lényeges, és lehet, hogy emlékeznek, hogy áprilisban a parlament nagy többséggel fogadott el egy európai erdészeti stratégiát és az erdészettől összefüggő ágazatok stratégiáját. Egy saját kezdeményezésű jelentésünk is volt, amely ugyanezzel a témával foglalkozott. És Elizabeth Köstinger asszony, a jelentéstevőnk, és most pedig örülünk, hogy itt van. Az ITRE szakbizottság jelentést készített, és a tanács is említette, hogy milyen munka dokumentumok készültek az európai erdészeti stratégiáról. Itt főleg a fenntartható erdőgazdálkodásról van szó Európában a környezetvédelem szempontjából és természetesen a szociális szempontokból is. Természetesen a jobb kommunikációra is koncentrálnunk kell, amikor az Európai Unió közös politikáiról van szó. A bizottság egy cselekvési tervet is elfogadott ezen témakörben. A biztos úr valószínűleg meg is említi majd ezt a cselekvési tervet. Van egy úti tervünk is az erdészeti stratégia tekintetében. És nagyon sok prioritás található a stratégiában. A leglényegesebb pontok a gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontok az Európai Unió erdőszati stratégiájában. Hölgyeim és Uraim, úgy döntöttünk, hogy ma a három szakbizottság egy együttes ülést tart, hiszen a három szakbizottság témája ez. Az ENVI szakbizottság is felelős természetesen az erdőgazdálkodásért, a ITRE szakbizottság is, mint az ipar képviselője, tudja, hogy a biomassa egyik nagyon lényeges forrás az erdő, tehát az összes ipart érinti az erdőgazdálkodás. Tehát ez magyarázza, hogy a három szakbizottság közösen ül. Az erdők nagyon fontos szerepet játszanak a fenntartható fejlődésben, a klímaváltozás elleni fellépésben. Tudom, hogy egy kicsit hosszasan vezettem most fel a témát, de Villa úr nevében is szerettem volna bevezetést tartani senki nem kér szót, akkor most rögtön átadnám a szót a biztos úrnak. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy uh, megszervezte ezt a stratégia, ezt a találkozást az erdőgazdálkodási stratégiáról. Én is nagyon szorosan együttműködtem kollégáimmal, Bienkaszka biztos asszonynal, hogy minél jobban kidomborítsuk az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiáját, amelynek a lényege az egész európai fenntartató erdőgazdálkodás. Az együttműködésnek környezetvédelmi, gazdasági és szociális szempontjai vannak. Arról van szó, hogy a biodiverzitást az erdőgazdálkodás segítségével fenntartsuk, a termelékenységet úgy, hogy újra termeljük az erdőket. Nagyon fontos, hogy az erdők funkcióját megtartsuk. Az Európai Parlament állásfoglalása nagyon erős üzenetet fogalmaz meg az európai polgárok felé és azt is megmutatja, hogy az erdők nagyon lényeges szerepet játszanak a környezetvédelemben, a klímaváltozásban, az energia termelésben, a versenyképességünkben, többek között. Juncker elnök szeptemberben mutatta be a 2016-os stratégiát, és bemutatta a bizottság prioritásait. Az új legfontosabb prioritás pedig a munkahelyteremtés. Azonban az Energia Unió is nagyon lényeges, főleg akkor, hogyha a klímaváltozásra tekintünk. Tehát egy igen lényeges prioritási listánk van. Az új erdőgazdálkodási stratégiában mindezekkel a témákkal foglalkozunk. A stratégia szól a növekedésről, szól a munkahelyteremtésről az erdőgazdálkodásban, a természeti forrásokkal való gazdálkodásban, a klímaváltozás hatásával, és foglalkozunk az innovációs készségekkel is. Ezek az elemek a politikai agenda középpontjában állnak a szubszidiaritás és az arányosság elve nagyon lényeges a stratégiánkban. Fontos, hogy a fenntartató erdőgazdálkodást létrehozzuk, és pedig a tagállamok erdőgazdálkodási stratégiával is, hogy az Európai Unió stratégiáját összehangoljuk. Holisztikus megközelítést alkalmazunk az erdőgazdás, erdőgazdálkodás tekintetében, a szociális és környezetvédelmi szempontokat összhangba szeretnénk hozni. Nagyon fontos az erdő alapú értékteremtés és az értékteremtési lánc. Hiszen a láncon belül nagyon sok munkahelyet, nagyon sok növekedést lehet generálni. Hogyha megnézzük az értékteremtési láncot, az erdők nagyon nagy értéket, nagyon értékes nyers anyagot képviselnek, főleg a szénszegény gazdaság számára. Nagyon fontos az, hogy itt új bio alapú anyagokat hozzunk piacra a biokémia tekintetében, az építőipar tekintetében. Tehát az egész értékteremtési láncra vonatkozik a biogazdaság, a biogazdálkodás. A biogazdálkodás a másik nagyon lényeges dolog, hiszen itt az erdőgazdálkodásban az egész életciklust figyelembe vesszük az erdők tekintetében. Nagyon jó hír, hogy az elmúlt 60 évben növekedett az európai erdők száma. Ez már egy vívmány. Azonban néhány felmérés azt mutatja, hogy Európa bizonyos erdejeiben probléma van. A félidős áttekintésünk a biodiverzitás tekintetében azt mutatja, hogy sokkal határozabban kell fellépnünk, hogy a biodiverzitás megfelelő módon konzerváljuk. Az erdőgazdálkodásnak pedig hatalmas potenciálja van. A 21. században az a fő kihívás, hogy az erdőgazdálkodás fenntartható legyen, és az erdőgazdálkodáson túlmutatva az összes azzal összefüggő téren garantálnunk kell a fenntarthatóságot. A fenntarthatóság természetesen az erdők ekoszisztémájára is vonatkozik. Itt egy kulcs elem az integrált erdőgazdálkodás, hogy a multifunkcionális erdőket létrehozzuk és fenntartjuk. Megpróbálunk európai szinten lépni, és megpróbálunk kihatni a globális erdőgazdálkodás helyzetére is. Tárgyalunk az erdőgazdákkal, a menedzserekkel, erdőtulajdonosokkal, és az Európai Parlament képviselői oroszlán szerepet vállalnak. Tehát az Európai Unió erdőgazdálkodásáról szólunk, azonban az Európai Unió saját határain túl is felelős. Globális szinten is felelősek vagyunk, hiszen az Európai Unió szorgalmazza az erdők kivágása elleni harcot, a nemzetközi téren történő fenntartató erdőgazdálkodást. A 2030-as agenda elfogadása és a Párizsi megállapodás elfogadása központi szerepet játszik majd a klímaváltozás elleni harcban ez megfelelő alapot nyújt nekünk a fenntartató fejlődéshez. Nyilvánvaló, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás kihat egyéb ágazatokra is, és az ágazatok helyzetére. A közvélemény az erdőket, az erdőgazdálkodást mindig összhangba hozza a klímaváltozással. Azt is tudnunk kell, hogy az európai erdőgazdálkodás fenntarthatósága kulcsfontosság, és ide tartozik a gazdasági fenntarthatóság is, és csak is a gazdaságilag fenntartható erdőgazdálkodással tudunk megfelelő politikát alkalmazni. Hogyha most visszatérek az erdőgazdálkodási stratégia végrehajtására, akkor néhány mérföldkörül számolnék be. Az Európai Parlament állásfoglalásával együtt a tagállamokkal történő együttműködésről egy több éves végrehajtási tervet hoztunk létre az erdőgazdálkodási stratégia érdekében. A bizottság, a tagállamok világosan megszabták a végrehajtás időtartamát. Az érintetteket teljes mértékben bevontuk a végrehajtási folyamatba. A vidékfejlesztést is természetesen figyelembe vettük a stratégia végrehajtásánál. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés alapokból 8,2 milliárd eurót szeretnénk erdőgazdálkodási intézkedésekre szánni a 2014-2020 közötti időszakban. Szeretnénk több erdőt telepíteni, több mint fél millió hektár új erdőt szeretnénk, és 200 ezer haszonélvezővel számolunk, akik kapnak megfelelő továbbképzést, akik szeretnénk eljutni. 5 milliárd eurót szánunk különféle beruházásokra, amelyek az erdők ökoszisztémájának a megtartására koncentrálnak. További 5 milliárdot pedig az erdők egészségének a fenntartására szeretnénk mozgósítani. Nagyon fontos az, hogy áttekintsük az erdőgazdálkodási intézkedéseket. Az év végéig szeretnénk egy közkonzultációt is végrehajtani az érintettekkel és a közvéleménnyel. A Horizont 2020 különféle partnerségi, együttműködési formákat szab meg. Ezek is nagyon fontosak az idén nagyon sok tevékenység zajlik, amely összefonódik az erdőgazdálkodással. Például itt van az Európai Innovációs Partnerség. Nagyon fontos itt megemlíteni a biomasszát, az agro erdőgazdálkodást, amely a multifunkcionális erdőgazdálkodás egyik alapköve. Nagyon fontos az, hogy regionális és helyi szinten is végrehajtsuk a programjainkat. Az erdő alapú nyersanyagokhoz való hozzáférés is része az Európai Innovációs Partnerségi Együttműködésnek. A bizottság a következő akciókat szeretné végrehajtani az ellátás tekintetében 2017-ben szeretnénk egy európai regionális hálózatot létrehozni az erdőgazdálkodási mozgósítás érdekében. A bizottság pedig 2018-ig szeretne útmutatókat is előkészíteni. Természetesen az újrahasznosítás is az erdőgazdálkodás része. Itt pedig a jó gyakorlatokat szeretnénk összegyűjteni, amelyeket a feldolgozó ipar számára szeretnénk hozzáférhetővé tenni. Nagyon fontos az innovációs agenda is, főleg a bio alapú iparok tekintetében. A bizottság a Natura 2000-ben is lefektette a fő érintettek, a fő szereplők feladatait. Itt azt is láthatjuk, hogy ki miért felelős a természetvédelmért, a fenntartató erdőgazdálkodásért. Meg kell említenem, hogy szeretnénk az élettereket meghagyni úgy, hogy a jövő generációk is élhessenek velük. Ami pedig a nemzetközi pillérre vonatkozik, az Európai Unió mindenképpen él lovas szerepet játszik az illegális erdőkivágások tekintetében. Nagyon fontos itt például az európai fa anyag jogalkotás Indonéziában is szeretnék elérni, hogy kevesebb erdőt írtsanak. Szeretnénk a fejlődő országoknak is segíteni, hogy erősítsük a fenntartható erdőgazdálkodást a harmadik országokban is. A bizottság a hetedik környezetvédelmi cselekvési tervvel összhangban hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyekkel az erdőírtás ellen fel lehet lépni. A bizottság egy megvalósíthatósági tanulmányt is készít ebben a tekintetben. Meg vagyok győződve róla, hogy ezek a mérföldkövek nagyon fontos előre mozdulást jelentenek majd a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők multifunkcionalitása érdekében de azonban még nagyon hosszú út áll előttünk. Elnök úr, majd eh, a mondandom végén visszatérek majd eh, néhány megjegyzés erejéig a témámhoz. Köszönöm szépen figyelmet! Nagyon köszönjük, biztos úr, ezt az érdekes felvezetést. Nagyon jó hátteret kaptunk erről a témáról. Nagyon jó alapja lesz ez az eszmecserének. Sokan szeretnének majd bizonyára felszólalni. Mindenki másfél percben szólalhat fel. Így tudjuk majd időben, 20 óra 30-kor befejezni a mai eszmecserét. Tehát 1 perc, 30 másodperc jut mindenkinek. Itt van velünk a jelentéstevő is, akinek most át is adnám a szót, tehát másfél perce van mindenkinek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy ma alkalmat szakított arra, hogy a környezeti és az ipari bizottsággal leüljön a téma kapcsán. Ez azért is fontos, mert uh, a tanács a bizottsággal éppen tárgyal, és eközben jó lenne, hogyha a parlamentre is odafigyelnének. Számukra mindig az volt a legfontosabb, kiindulási pont, hogy a sok új jog, jogalkotási kezdeményezés közepette úgy járjunk el, hogy a klíma és energia ügyi prioritásainknak, energiahatékonysági prioritásainknak megfeleljünk. És úgy érzem, hogy amit eddig mindig közösen leszögeztünk, hogy az erdészeti politikának közösnek kell lenni. Egyre több akadályba ütközik. Ausztria, Finnország és mások is mondják, hogy teljesen mások a feltételeik. Egyes országok óriási hibákat követtek el, lemaradtak, függővé váltak, míg vannak tagállamok, amelyek eh, nagyon ügyesen előreléptek nemzeti erdészeti erdővédelmi tervekkel. Nehéz ezeket tehát közös nevezőre hozni. És sokan mondják, hogy egy közös erdészeti politika nem lesz működőképes. Ahhoz, hogy fenntartható erdőgazdálkodás folyék mindenhol, úgy érzem, hogy a fenntarthatósági szempontokat kéne minden nestül és horizontálisan kiinduló pontul tekinteni, és erre építeni föl egy olyan stratégiát, amelyhez a tagállamok normalkotással csatlakozhatnak, de ne legyenek direktívák felülről elrendelt rendszerek, túl kérőszakolt normák, hanem maradjon meg a rugalmasság a tagállamok számára. És nagyon fontos, hogy a jövő kapacitásait megalapozzuk, az erdő tulajdonosok érdekeit ne sértsük az új jogalkotással, mert végül is ők felelősek az erdőért, és stratégiánknak legyen része az is, hogy a tagállami szakértőkkel összefogva, ezt a parlament már régóta követeli, alakítsuk ki a kulcsfontosságú erdőterületek védelmi programját. Állítólag lesz egy meghallgatás. Én azt javasolnám, hogy a jelenlevő két bizottság tagjai közösen dugják össze a fejüket, hogy nem lenne érdemes az erdészeti stratégiáról itt a parlamentben valamennyi érintettel, érdekeltel egy meghallgatást tartani. Éppen azért, mert annyira sokfélék az érdekek, és hogy mindenki úgy érezze, hogy meghallgatták, és hogy tényleg meghallgassunk mindenkit. Köszönöm azonban, hogy a mai rendezvény egyáltalán létrejött, ez is egy fontos lépés. Elnök. Biztos úr, köszönjük szépen az elmondottakat. Örülünk, hogy az erdőt ebben a körben is megbeszélések tárgyává tettük, és azt, hogy a mezőgazdasági jellegű családi vállalkozások ügyét, aspektusát is említjük. Az erdő tulajdonosok, erdészek érdekeit is védenünk kell, ahogy előttem szóló is elmondta. Ugyanakkor ez nem jelenti ugyanazt az egyes tagállamokban, mert óriásiak a különbségek és vannak példaértékűen gazdálkodó országok, és vannak lemaradók. A fenntarthatóság lehet tényleg a közös nevező Európa szerte. Számomra az a legfontosabb, hogy a most megtárgyalandó alappillérek, jogalkotási javaslatok ne rójanak további terheket a gazdálkodókra, hanem az ilyesmit egyértelműen elutasítjuk. Idéznék egy híres német professzortól, 2007-ben jövő kutatóként azt mondta, hogy ha, ha az ideális fenntartható élet érdekében versengelének a szereplők, akkor az erdő lenne a nyertes, az erdő a fenntarthatóság garanciája, legyünk mi is a fenntarthatóság védelmezői. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönjük Hogan biztos úr, hogy itt van, és ezzel nagyon fontos témával foglalkozik velünk. Köztinger és Miller kollégáknak is köszönjük, amiért ilyen jól kezelik ezt a témát, mert nagyon sok pontot felvetettek, amelyeket én is felszerettem volna, úgyhogy én most kitérhetek más pontokra. Először is nézzük ezt az elvet, amely megvalósul a stratégiában. Mi ezzel próbálunk foglalkozni, hogy az erdész, az erdőgazdálkodó hogyan is adja el a termékét a fogyasztóknak. Azt szoktuk mondani, hogy így lehet a legjobban kihasználni az erdőket, felhasználni az erdőket. Szeretném elmondani, hogy a magán jogot itt valóban be kell tartani, és tiszteletben kell tartani az erdő stratégiában. A második dolog pedig az, hogy az erdőről beszélünk, és olyan, mintha az erdő ugyanaz lenne, mint a sok fa. De hát itt nem erről van szó. A hogyha mondjuk Finnországra, Svédországra, Ausztriára vagy Németország egy-egy részeire gondolhatunk, akkor láthatjuk, hogy magának a fának a minősége számít. A fából nagyon sok mindent lehet készíteni. Energiát el lehet égetni, üzemanyagot, ruhát, nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Azon gondolkodtam, biztos úr, hogy hogyan lehet olyan javaslatot letenni az asztalra, amely a fa különböző termékeivel foglalkozik. Vajon a piaccal foglalkoznak majd, vagy esetleg az erdésszel, tehát kivel foglalkoznak, amikor a fa, fára, erdőre vonatkozó stratégiát dolgozzák ki? Elnézést, tehát uh, itt szeretnék egy kis uh, olajat önteni a tűzre, a bizottságnak nincs semmiféle erdőgazdálkodási hatásköre, ez nincs leírva a szerződésekben értem, hogy itt a plenáris szavazás pár hónappal ezelőtt felbátorította a biztos urat arra, hogy tegyen valamit az erdőgazdálkodás tekintetében. Na de hát a plenáris szavazás ez nem a szerződés újragondolását, felülvizsgálatot jelenti. Mit is csinálunk itt? Azt arra bátorítjuk a bizottságot, hogy olyan témában, olyan területen hozzon jogszabályt, amelyben nincs hatásköre. Sajnálom, de hát ez az igazság. Az Európai Unió csak úgy tud erdészeti projekteket támogatni, hogyha a vidékfejlesztést támogatja. Na de ez már a tagállami hatáskörben van. Mert pedig, hogyha az Európai Unió egyes tagállamai nem dolgoznak ki valamilyen stratégiát, akkor az Európai Uniós szinten ezt nem lehet megoldani. Tehát most egy olyan területen járnak, ahol nincs hatáskörük. A biztos úr esetleg szeretné, szeretne fákat ültetni itt vagy ott, de nem hiszem, hogy ez megváltoztatná a világot. Lehet, hogy a fák fel fognak szívni valamilyen, valamennyi széndiokszidot, de hát a végén úgy is csak elégetik őket, és ott tartunk, ahol a part szakad. A természetet nem lehet megállítani. Oh, sorry.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 Tisztelt biztos úr, köszönjük a prezentációját, köszönjük, hogy itt van ezen a közös ülésen, rendkívül fontos ülésen vagyunk most. Nincs sok időnk, úgyhogy rögtön a lényegre térnék, és egy témáról szeretnék beszélni, az erdőgazdálkodási stratégián belül. Ami az erdőgazdálkodást illeti, a széndiokszid felszívás területén. Itt van egy kis ellentét az Európai Uniós, illetve a globális politikák között. Van Párizsi, van Marakesi egyezmény, és ezek az egyezmények megerősítik azt az elvet, mely szerint a világ ebbe az irányba szeretne menni, vagyis felhasználni az erdőt a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. De amikor klímapolitikáról beszélünk, Európai Uniós éghajlatváltozási politikáról, itt már a mi szakpolitikánk, a mi EU-s politikánk sokkal szigorúbb, mint a világpolitika, világ szakpolitika ezen a területen. De tehát itt két különböző hozzáállást láthatunk. Lehet, hogy azok a szabályok, amelyeket éppen most kidolgozunk, lehet, hogy eredményezik ennek a kettő árnak a találkozását. Köszönöm, elnök úr. Nyilván látja biztos úr, hogy két szélsőséges elv ütközik itt. Én szeretném csak kiemelni, hogy véleményem szerint valóban arról van itt szó, hogy a szerőgazdálkodás nem EU-s hatáskör, a klímapolitika viszont igen. Szerintem itt meg kell nézni, hogy melyik a fontosabb, mint a másik, már pedig az egyik fontosabb, mint a másik. És a három így jelenlévő szakbizottságnak rá kellene jönnie, hogy a klímaváltozás, a klímapolitika sokkal fontosabb, mint az erdőgazdálkodási politika. Arra bátorítanám tehát a biztos urat, hogy az erdőgazdálkodással mindig úgy foglalkozzon, hogy az erdőgazdálkodás lehet a klímaváltozás elleni harc egyik fegyvere. Nem jöttem még eddig erre rá, de most látom, hogy mindannyian támogatjuk, különböző okok miatt, de támogatjuk a fák ültetését, de én úgy látom, hogy az Egyesült Királyságban több olyan fa van, amely felveszi, amelyet a széndiokszid kibocsátás csökkentésére ültetnek, mint mondjuk más országokban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, örülök, hogy itt van ezen a mai délutánon velünk. Agnyú asszonynak nagy tudása van az erdővel kapcsolatban, de véleményem szerint mégiscsak rámutatott arra, hogy milyen hiányosságok vannak itt az Európai Uniós szinten. Holisztikus hozzáállása van szükség, a bizottság pont ezt javasolja ezzel a programmal, ezzel az erdőgazdálkodási programmal, amely igenis helyes. Az erdővel, az erdő ugyanis vidéken valóban kenyérkereseti eszköz, nem csak hogy szép és széndiokszidot szív fel, hanem még segít a klímaváltozás elleni harcban, a vidékfejlesztésben is. Úgyhogy meg kellene néznünk, hogy milyen más finanszírozási formákkal lehetne támogatni az erdőgazdálkodást, a vidékfejlesztési forrásokon kívül. Persze a tagállamok döntik el, hogy az erdőgazdálkodásba, erdőgazdálkodásba milyen forrásokat öm, adnak, de az biztos, hogy még nincs közös EU-s erdőgazdálkodás. Mindig csak toldoztuk, foldoztuk ezt a politikát, de nem találtunk olyan szakpolitikát, amelyel elérhetnénk azt, hogy az emberek ne hagyják ott az erdőket, ne legyen erdőírtás, pedig látjuk, hogy ma ez történik. Még nagyon nagy munka vár ránk. Tisztelt elnök úr, A párizsi klímacsúcson, majd pedig a marakesi klímacsúcson sokat beszéltünk az erdőgazdálkodásról, az erdők klímaváltozás elleni harcban játszott szerepéről. Van is egy javaslat, amelyel az ipari ágazatban lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, és arra vártunk, hogy majd az erdőgazdálkodást beleveszik a klímaváltozás elleni harcba, a klímapolitikába. Erre valóban sor is került, de nem eléggé erőteljesen van jelen az erdőgazdálkodás a klímapolitikában. A nemzeti kibocsátások területén is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az erdőgazdálkodásra, így lehetne a széndiokszid kibocsátást csökkenteni. Jelenleg számos olyan ország van, ahol nagy erdők vannak, például Lengyelországban. El kellene érni azt, hogy az energiamixben az erdők is valóban hivatalosan szerepet kapjanak, és így már mindjárt más számokat kapnánk. Biztos úr ne gondolja azt, hogy itt vannak olyan okok, amelyek miatt a Párizsi Egyezmény miatt még tovább messzebb kellene mennünk. Kenyéte biztos úr is rámutatott arra, hogy jelenleg ez a legtöbb, amit tehetünk. Köszönöm. Petír asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr. Köszönöm, hogy eh, érdeklődést tanúsítanak a téma iránt. Köszönöm, hogy harmadszor is eszmecserét tartunk a három szakbizottsággal. Nagyon fontos témáról van szó. Mindennyian tudjuk, hogy az Európai Uniónak milyen potenciálja van. Az erdőgazdálkodás tekintetében néhány tagállamban nagyon lényeges az erdőgazdálkodás, néhány tagállam megpróbál felelősen élni ezzel a természeti kincsel. Van energia csomagunk, van körforgásos gazdasági csomagunk, Ezekbe mind-mind beleilleszkedik az erdőgazdálkodás. Úgy tűnik, hogy minden tagállam ugyanazt a pozíciót támogatja, és nagyon fontos a fenntartható erdőgazdálkodás, amely minnyájunk prioritása hogyha nem fenntartható az erdőgazdálkodás, akkor azok az országok, amelyek potenciállal rendelkeznek, nem kapnak elég ösztönzést. Horvátországnak eléggé sajátos az erdőgazdálkodása, ugyanúgy, mint a Dunamenti országoknál. Nagyon jó nyersanyagunk van, 120 éves fákból. A tagállamok pedig úgy tudják végrehajtani a fenntartató erdőgazdálkodást, hogyha ezeket az erdőket újra telepítik. Tehát Horvátországban is újra telepítjük a kivágott fákat. Csak is így tudjuk az erdők ökológiai szerepét is megőrizni. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan gondolják megoldani ezt a kérdést, a fák újra telepítését? Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, köszönöm én is, hogy eh, vitázhatunk itt. Nagyon fontos az, hogy legyen európai erdőgazdálkodási stratégia. De néhány szempont azért szerintem nem kap megfelelő figyelmet. Tehát a klímaváltozás nagyon keményen kihat az eh, erdőgazdálkodásra, és nagyon fontos, például, hogy délen nagyon komoly problémák vannak a klímaváltozás miatt a hagyományos erdőkkel. Az európai erdők nagyon különbözőek, és nagyon fontos az, hogy az erdőket, a fafajtákat is a klímaváltozás értelmében kezeljük. Tehát nem csak arról van szó, hogy hogyan tudunk fát kitermelni fenntartató módon, hanem hogy hogyan tudjuk az erdőgazdálkodást az európai biodiverzitási stratégiával is összhangba hozni. Nem csak a fa termelés, a fa kitermelés kell, hogy szerepet játszon. Nagyon fontos az, hogy hogyan alkalmazzuk a fát, hogyan élünk ezen a nyersanyaggal. A fosszilis energiaként felhasznált fa szerintem a leghülyébb felhasználás, ha fát elégetjük, hogy energiát nyerjünk belőle. Tehát ezeket a dolgokat el kell felejtenünk. Természetesen nagyon fontos az, hogy megfelelő tanúsítvány rendszerünk legyen Európában, hogy igazolhassuk, hogy mire használjuk a fákat, az erdőket. Még egy mondat, biztos úr. Meg kell néznünk, hogy az Európán kívüli országokban milyen az erdőgazdálkodás. Most itt két dolog jut az eszembe. Az, hogy például szétverik az erdőket, kírtják az erdőket azért, hogy ott szóját termeljenek, vagy pálmát, pálmaolaj tekintetében. Ezekkel is foglalkoznunk kell. de Denannó képviselő? Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, a biztos bizottság kezdeményezését. Ez sok gazdasági, környezetvédelmi és teritoriális aspektust is tartalmaz. Úgy gondolom azonban, hogy a szerződések nem adnak kompetenciát ezen a területen, teljes jogúan a bizottságnak, ez tagállami hatáskör, és fontos lenne, hogy persze ettől még az EU-nak foglalkoznia kell a kérdéssel, hiszen itt az Európai Unió megújulása kapcsán is ez egy fontos, pozitív üzenet lehet, hogy fel tudunk lépni együttesen, együttműködve a saját erdőink érdekében, de a fejlesztési alappal közösen Afrikával is közös projekteket indítva. Új telepítéseket kell kezdeményezni, mert egyébként fenntarthatatlan az európai erdészet. Hogan úrnak szeretném föltenni tulajdonképpen a kérdést, hogy a fával, mint építő anyaggal kapcsolatban nem lehetne ezeket az erdészeti terveket jobban összehangolni más épülethatékonysági programokkal. Európában olyan programokat kell támogatni, amelyek a világ trendjeinek is megfelelnek. Elnök úr, három kérdésem lenne a biztos úrhoz, ha már így összejöttünk. A fejlődő országokban továbbra is nagy ütemben zajlik az erdők kivágása. Európában pedig erdészeti stratégiát írunk. A biztos úr elmondta, hogy továbbra is új pálma üntetvényeket eh, hoznak létre sok országban, Indonéziában, Malajziában, a tömeges monokulturális pálmaolaj termesztéshez, és Németország továbbra is nagy felvásárlója a pálmaolaj tartalmazó termékeknek. Ezzel ellentmondunk saját fejlesztési és környezeti elveinknek, célkütézéseinknek, a fenntarthatósági céloknak, és egyébként a legutóbbi Nemzetközi Erdészeti Fórum is ezt megállapította. Csak nyilatkozatokat teszünk, de Európában ellentétes hatású intézkedéseket kéne hozni. Ugye Brazíliában például az állattenyésztés okoz hatalmas erdőkivágásokat, és az európai hús 15-20%-a olyan területekről érkezik, ahol erdőket írtottak ki azért, hogy legelőket alakítsanak ki. Jobb lenne, jó lenne, hogyha Európa saját magával, saját magával jobban összhangban lenne, amikor erdészeti stratégiákról beszél. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy bemutatja az erdőgazdálkodási stratégiát itt a három bizottságnak. Mert számos elemre rámutattak itt a kollégáim. Én csak itt a hatáskörre szeretnék visszatérni, a bizottság hatáskörére, és arra, hogy mennyi felelőssége van és hatásköre van a tagállamoknak. Nem lehet egy Európai Uniós erdőgazdálkodási stratégia Európai Uniós szinten, ugyanis ezek a stratégiák különbözőek tagállamról tagállamra. Éppen ezért erdőgazdálkodási stratégiákról kellene beszélnünk többes számban. Nem gondolom, hogy az erdőt, mint olyat, lehetne Európai Uniós szinten kezelni. Nem hiszem, hogy ugyanúgy lehetne Dél-Európától Észak-Európáig mindenhol kezelni az erdőt. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos téma, és a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás valóban összecsengenek. Azt a kérdést szeretem volna feltenni önnek, tisztelt biztos úr, hogy egészen pontosan hogyan képzeli el az erdőgazdálkodási stratégia több éves végrehajtási tervét. Hogyan próbálja meg majd ebbe a végrehajtási tervbe mm, belevenni az Európai Unió északi, déli tagállamai közötti különbségeket. A fenntartható fejlődés hogyan fog megnyilvánulni a végrehajtási tervben, és a klímaváltozáshoz hogyan kíván hozzájárulni az erdőgazdálkodási stratégia? Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A fenntartható erdőgazdálkodás jegyében oda kell figyelni a biológiai sokféleségre, a, az édesvizek, mint ökoszisztémák megőrzésére, és az újra telepítések során oda kell figyelni, hogy az invazív fajokat kiküszöböljük. Sajnos Portugáliában, kisebb, szűkebb hazámban eukaliptusz telepítések történtek és ezzel új károkozó fajokat hurcoltunk be Galiciában, és új vegyszerek alkalmazásra vált sajnos szükségesé. Köszönöm szépen, biztos úr! Én a biomassa és a fa anyag kérdésére térnék vissza. Több éve sokszor felmerül a téma, hogy egyre több ö, kis projektben ö, ösztönzik a biomassa, mint tüzelőanyag felhasználását, és a helyi erdőkből ö, származó hulladékfát alkalmazzák fűtésre olaj helyett. De jó lenne, hogyha ezt a területet jobban szabályoznánk, és engedélyekhez kötnénk, mert nem egyértelműek az átmenetek, miközben sok ilyen kis projekt okosan működik, és a biomasszát hatékonyan vetté be, ez főleg kis településeken, erdőközeli településeken észszerű, de az egész nem eléggé jól szabályozott. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm. Nem szeretnék kitérni azokra az elemekre, amelyekre már rámutattak a kollégáim. Valóban fontos megvédeni az erdőt, ugyanis a biodiverzitása is kitart az erdő. Az erdőnek több funkciója is van, munkahelyeket is teremt, úgyhogy tényleg nem elhanyagolható részét képezi a vidéki tevékenységnek, és nagy hatása van az erdőnek a vidék fejlesztésére. Én három pontra szeretnék kitérni. Már elhangzott, de szeretném én is elmondani, hogy az erdőgazdálkodási stratégia, stratégiának mindenképpen figyelembe kell vennie az európai erdő sokszínűségét. Az világ erdeinek egy negyede Európában található, viszont ezek az erdők nem hasonlítanak egymásra. Úgyhogy az eredményre kellene fókuszálnunk, nem pedig az eszközökre, azokra az eszközökre, amelyekkel a tagállamok a kívánt eredményt elkívánják érni. A klímaváltozásnak kihatása van az erdőinkre, az élővilágra, a flórára és a faunára is. Ez is egy olyan elem, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk, amikor stratégiát javaslunk, erdőgazdálkodási stratégiát. A talaj minősége romlik, viszont erről keveset beszélünk sajnálatos módon. Végezetül pedig, tisztelt biztos úr, szeretném kiemelni, hogy nagyon jó lenne, hogyha az Európai Bizottság a környezetvédelmi témák területén meghallgatná a tagállamokat, és figyelembe venné az erdőket, és megvédené az erdőket. Még akkor is, hogyha ez nem közös európai kérdés. Na de a biodiverzitás, a klímaváltozás viszont már valóban európai hatáskörben vannak. Köszönöm szépen a szót, biztos úr. Szerintem a téma tekintetében eh, egyetértetünk, nem úgy, mint a tej esetében, de két kérdésem lenne. Tehát az új erdőgazdálkodási stratégiában kértünk egy olyan pontot, tehát hogy például támogassák a fát, mint építőanyagot, csomagolóanyagot. Mi, európai parlamenti képviselők azt követeltük, hogy jöjjön egy európai jogszabály, amely szorgalmazza, hogy sokkal több fát alkalmazanak az építkezéseknél. A kérdésem az, hogy a bizottság közleménye felszólítja-e a tagállamokat erre, tehát a tagállamok vállalnak-e kötelezettséget, hogy több fát alkalmaznak majd az építkezésnél, és hogyha igen, milyen intézkedések vannak? Nem tudom, hogy vannak-e már ilyen esetek, vagy vizsgálták a helyzetet? Egy másik kérdés. Az Európai Bizottság eh, hogyan eh, vizsgálja itt az eh, illóvegyi anyagokat. Ennek például az lenne a következménye, hogy a beton és az acél jobb megítélésben lesz, mint a fa mert abban illó anyagok vannak. Köszönöm szépen. Hajbus képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az expozéja végén szólt az Indonéziával kapcsolatos cselekvési tervről. Indonéziában erdőírtás van, és ott pálma illetve olajpálmát telepítenek az őserdők helyére. Tehát ezt tartják ott újra erdősítésnek. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hogyan eh, hozza ezt egy kalap alá. Tehát itt nem csak Európáról van szó, itt a világról van szó. Hogyan garantálják például, hogy Indonéziában a fajok sokszínűsége megmaradjon? Itt eh, a hús miatt is írtják az erdőket, hogy szóját termeljenek, a szójából takarmány lesz, és igazából ezzel az állattenyésztést szorgalmazzák. Igazából nem csak Európa számára, hanem nemzetközi szinten is fenntartatóvá kell tenni az erdőgazdálkodást. Virkunen képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztosnak, hogy itt van ahogy hallottuk már eléggé gyakran, az erdőgazdálkodás tagállami kompetencia. De tudjuk, hogy eh, nagyon sok döntés van, amely európai szinten születik, és amely kihat az európai tagállamok erdőgazdálkodására. Ezek pedig eh, nem mindig van a köszönő viszonyban a saját erdőgazdálkodásunkkal. Szerintem a mi erdőgazdálkodásunk nagyon jó, és szerintem nagyon jó a jelentés is. Köszönöm a jelentéstevőnek és a parlamentnek. Azonban itt most három fontos kezdeményezésről van szó, amelyről mindenképpen eszmét kell cserélnünk. Tehát itt van a biogazdaság, az energiagazdaság, és mivel tehát a Lulu CF-re szeretnék most összpontosítani, Finnországból jöttem, és Finnország 75%-a erdő. Tehát ez azt jelenti, hogy Finnország egy erdő. Az állampolgáraink pedig elkötelezettek a kibocsátás csökkentés mellett, és természetesen a gazdaságunk számára is nagyon fontosak az erdők, a társadalmunk számára is nagyon fontosak. Tehát mindenképpen fenntartható erdőgazdálkodást szeretnénk. Tehát ebben a lulucf ben azt látjuk, tehát ez a területfelhasználás és az európai erdőgazdálkodás. Nagyon fontos, hogy az erdőgazdálkodási szektor ne csak erdőt jelentsen, hanem a biotermékek új forrását is. Az erdőgazdálkodás nagyon innovatív terület, és nagyon sok kezdeményezés van a klímaváltozás ellen. Ezt szeretném aláhúzni itt a bizottsággal szemben, és a LULUCF javaslatokban pedig találkozunk ezekkel a javaslatokkal, és szerintem a parlamentben pedig jó megoldást találhatunk majd ezekre a problémákra. Flamagen kép. Um, thank you very much. Um... Nagyon köszönöm. Azon gondolkodom, hogy beszélt itt a ruralizáció veszélyeiről a biztos úr, főleg nyugaton, északon, északnyugaton, ahol más vidéki gyakorlatok veszélybe kerülnek, mondjuk az árverseny miatt, és éppen ezért több erdőre lenne szükségünk, ugyanis elérhet, még a végén oda jutunk, hogy az emberek elszigetelődnek az erdős vidéki területeken, ami a lucf feket illeti, ez valóban egy olyan terület, amelyről még nem beszéltünk eleget, ugyanígy nem beszéltünk a fa minőségéről, a fa vastagságáról, arról, hogy ezeket hogyan is értékeljük. Itt olyanokkal dobálóztunk, hogy a fa nem olyan, mint amelynek kellene, hogy legyen, és emiatt olyan helyzetek alakultak ki a múltban, ahol is az iparban, az ipar nem volt eléggé megbízható. Mit tehetünk? Van-e valami erre vonatkozó stratégia? Tehát el tudjuk-e érni azt, hogy az emberek elhiggyék, hogy azt, amit vagy az, amit vesznek, az valóban megfelel annak, de mi a csomagoláson van. Ami pedig a hatáskör kérdését illeti, nekem nincs problémám azzal, hogy itt ülünk és beszélünk erről. Beszéltünk már a cetáról, a csokitejről, nem tudom, hogy mi a prioritás igazából. Nagyon köszönöm, nagyon jó prioritás. Láthatjuk, hogy itt három szakbizottság is itt van velünk, és Hogan biztos úr Szerintem nagyon fontos, hogy ne csak azon vitatkozzunk, hogy kinek van hatásköre, vagy kinek nincs, hanem lássuk be, hogy milyen jó, hogy itt van három szakbizottság, és az erdeinkről beszélünk, a fenntartható erdőgazdálkodásról, és arról, hogy a fenntartható erdőgazdálkodással jobb eredményeket tudunk elérni. Jobb, mint hogyha nem tennénk semmit a klímaváltozás ellen. Én az ITRE nevében szólok, szólalok fel, és azt gondolom, hogy mi is foglalkozunk az erdővel, és a LULUCF, valamint a biogazdálkodási felülvizsgálat, illetve a téli energia csomagban is előkerül az erdő, úgyhogy én támogatom azt az ötletet, mely szerint a három szakbizottságban, szakbizottságnak a jövőben is együtt kellene dolgoznia és gondolkodnia az erdőgazdálkodási stratégián. Ami a téli energiacsomagot illeti, Szeretném kiemelni, hogy ugyanaz a fa, mint ami mondjuk már évtizedek óta nő, mondjuk jó gazdálkodásnak kitett um, erdőkben, azokból lehet hogy ház készül, lehet, hogy papír, lehet, hogy energia, na de hát a végén marad valamilyen maradvány, amely, amelyből még mindig energiát tudunk készíteni. Ne felejtsük el, hogy az energiamixünk jelentős része az erdőkből származik. Azt sem felejtsük el, hogy nincsenek pontos adataink. Úgyhogy kérdezném, hogy van -e esetleg valami jó híre, jó adata az EU-s, erdők, az EU-s erdőkkel kapcsolatban. A Horizont 2020-ban és a több éves végrehajtási tervben is kitértünk ezekre a kérdésekre, és valóban szükségünk lenne a foszilis energiahordozók utáni EU-ra vonatkozó stratégiára képviselő asszony, köszönöm szépen, Önök úr, köszönöm a biztosnak. Hát néhány kérdést tettem volna fel, amelyek azzal függenek össze, hogy eh, milyen erdőgazdálkodást szeretnének, és hogy milyen kutatási eredmények vannak ebben a tekintetben. Rengeteg időt szánnak eh, itt mindenféle júpasz, ejpasz és ilyen vitákra és óriási szükségünk is van arra, hogy nyíltan, függetlenül, pártatlanul folytassuk a kutatásokat, hogy az erdőgazdálkodás diverzitása milyen, és hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot garantálni az erdőgazdálkodásban is. Nagyon fontos az a kérdés is, hogy az erdőt igazából szénnyelőnek használjuk, hiszen az erdők a szénkibocsátást elnyelik. Tehát igazi pártatlan kutatásokra, kutatási eredményekre van szükségünk az európai tagállamok szintjéről. Amikor a tanúsítványokról beszélünk, az erdőgazdálkodási tanúsítványokról, akkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy eh, az összes tanúsítvány eh, is eh, független szervtől kell, hogy legyen, tehát egy pártatlan szervnek kell kibocsátani ezeket a tanúsítványokat is, és most nem tudom, hogy itt a terület alapú megközelítést alkalmazhatjuk-e. Itt uh, Virkunen asszony is megállapította, hogy uh, a finn terület 75%-a erdő, és uh, még több erdő kellene, hogy még nagyobb területen legyen Finnországban erdő. Tehát Finnországban akkor az azt jelentené, hogy eltűnnek a mezők, eltűnnek az utak, és hogyha egy terület alapú erdőgazdálkodás lenne, akkor én szinte mindent el kellene tüntetni Finországból, hogy mitől erdő legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük biztos úr, hogy ellátogatott hozzánk. Nagyon fontos ez a téma. Beszélni kell róla. És persze az USA választások tükrében is, ahol ugyebár azt adottuk, hogy a Párizsi megalapodás aláírói közül az usa törölni. Fontos, hogy gondolkodjunk ezen. Ami az erdősítés kérdését illeti, Romániában több program zajlik, és a bizottság Nak ugye van egy olyan terve, hogy 2018-ig a legelő területeket megőrzi, hogy ne legyenek kisebbek. Ez a két dolog egymásnak ellentmond. Hogyan lehet a legelőket is megőrizni, és az erdők méretét növelni tagállami szinten. Mind a kettő egyszerre nem fog működni, sőt egymásnak ellentmondó célokra adja akkor az EU a pénzeit. Elnök. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy itt van ma velünk. Ami az erdőrtes elleni harcot illeti, és az erdő különböző szerepeinek figyelembevételét, látom, hogy az erdőgazdálkodási stratégia milyen jó irányba megy, és milyen jó intézkedéseket hoznak ezen a területen. Mindazonáltal szeretném emlékeztetni önöket, hogy az első részben azt olvashatjuk, hogy ez a stratégia foglalkozik a faiparral is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ipar nem kizárólagos kompetenciáját képezi az Európai Uniónak, nem is közös kompetencia, hanem az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatodik cikkének értelmében meghatározott hatáskör. Szeretném, hogy az európai iparban hogyan is vesz részt az erdőgazdálkodási stratégia. A szöveg többször kitér arra, hogy ennek a szektornak a versenyképességét növelni kellene. Az lenne tehát a kérdésem, hogy az erdő iparjaink hogyan tudnak versenyezni más országokkal, ahol a környezetvédelmi normákat és a, az emberi jogokat nem igazán veszik figyelembe. Hogyan lehet tehát a nem megfelelő munkakörülményeket és a nem megfelelő környezetvédelmet félelem ellen harcolni. Előfordulhat-e az is, hogy az Európai Unió mondjuk a tagállam MOK nevében mm, szólal fel olyan kérdésekben, amelyek az egész Európai Uniót érintik? Oui, merci, président. Köszönöm, elnök úr. Engem a francia erdők érdekelnek. Nem tudom, hogy tudja, de Franciaországban az a teljes terület 30%-a a százalékát e, az erdők teszik ki. Több mint 20 milliárdos a bevétele ennek az ágazatnak, úgyhogy valóban elsődleges fontosságú ágazatról van szó Franciaországban. Franciaországban az erdőgazdálkodási gazdálkodási intézet különböző régiókra, egészen pontosan kb. 80 erdészeti régióra osztotta Franciaországot. Szerintem jobb lenne, hogyha nemzeti erdőgazdálkodási stratégiák lennének, nem pedig közös Európai Uniós erdőgazdálkodási stratégia, ugyanis annyira különbözőek az országok erdei. Ami a klímaváltozást illeti, és az erdők megfelelő kihasználását, ezek olyan témák, amelyekben a jövőben mindenképpen foglalkoznunk kell. Szerintem ebben a témában legelőször a tagállamok szuverenitását kellene előtérbe helyezni. utolsó felszólalom tehát. Elnézést, csak um, most érkeztem, ugyanis egy másik ülésről jöttem. Elizabeth a szakértőnk ebben a témában. Elizabeth, találkoztál fiatal erdészekkel, fiatal gazdálkodókkal, akik úgy érezték, hogy um, az erdőgazdálkodási stratégia területén felmerül bennük az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a tagállamokban, hogyan lehet a, a földek felhasználását megfelelően kezelni. Lesznek olyan gazdák, akik nem férnek majd a jövőben hozzá a földjeikhez, lesznek olyanok, akik erdő gazdálkodási célokra szeretnék használni a földeket. Vajon a mi stratégiánk az pont, hogy az erdészek érdekei ellene, ellenébe megy, vagy pont, hogy nem, de mit gondolsz erről, ez lenne a kérdésem. Dziękuję. W tej chwili pan komisarz. Trochę mnie przeraża ta liczba kartek z notatkami. Most pedig szeretném megadni a szót a biztos úrnak. Látom, hogy nagyon sok oldalnyi jegyzetet készített, úgyhogy egy kicsit tartok is attól, hogy mi lesz most. Hát elnök úr, nem lehet öt percben válaszolni minden feltett kérdésre, de majd mindenkinek fogok válaszolni a konkrét technikai kérdésekre a későbbiekben. A mostani ülés mutatja, hogy ha bár felmerülnek hatáskörrel kapcsolatos kérdések, ezek valós, jogos kérdések. Más szakpolitikai területeken is felmerülnek ilyen kérdések. Legyen szó itt munkahelyekről, vagy klímaváltozásról, energiapolitikáról, vagy bármilyen más témáról. A jelenlévő szakbizottsági tagoknak szeretném elmondani, hogy Kenyéte biztos úr hatalmas munkát végez az Energiaunió szakpolitikai szakpolitikájának területén, úgyhogy erről, az energiáról, a biomasszáról, amelyet bizonyos képviselők felvetettek, és azzal kapcsolatban, hogy az energia mixben hogyan jelenik meg az erdőgazdálkodás, erről még bizonyára hallhatnak majd tőle is. Ahogyan arról is, hogy az erdőgazdálkodás hogyan is jelenik meg az energiauniós dossziékban. A Köztinger asszonynak szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Látható, hogy van, ahol egyet értünk, de van, ahol nem értünk egyet. Valóban vannak különbségek az Európai Unió különböző régiói között. A finn delegáció számára látom, hogy mennyire fontos téma a, a LULUCF kérdése. Tehát az erdőírtás, illetve azt, hogy az erdészeti szektorban hogyan számolják ki a pontokat, valóban ezek olyan kérdések, amelyeket itt hallhattunk. Majd a társjogalkotóknak hagynám meg a jogot arra, hogy erről gyerek kitérjenek. Finnország Ban az erdészeti gazdálkodásban láthatjuk, hogy ezek az értékelések milyen nehézséget jelentenek. Annak ellenére, hogy a szerződések szerint ez valóban nem a Európai Uniós hatáskör, ennek ellenére a vidékfejlesztés területén nagyon sok pénzt költ az Európai Unió, Európai Uniós szinten a munkahelyteremtése a vidékfejlesztési programok keretében. Szerintem ezt a tényt nem hanyagolhatjuk el. Lehet, hogy nincs emögött kimondott jogi keret, de mégiscsak vannak célok. És az erdészet horizontális módon hozzájárul ezekhez a fejlesztési területekhez, ami az állandó erdészeti bizottságot illeti. A bizottság az erdészeti főigazgató bemutatta múlt héten a szlovák elnökségnek, hogy mennyire fontos számára az erdőgazdálkodás. Megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kérdés a jövőben. Én azt mm, gondolnám, hogy lesz nem sokára itt EU-s féléves felülvizsgálat, amelyben az erdőgazdálkodási stratégiának az eredményeit és meg tudjuk nézni, és le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket. nem jelölő cf et illeti, ez a javaslat inkább az ember által kibocsátott káros anyagokra helyezi a hangsúlyt. Ahogyan mondtam, a bizottsági javaslat követi a 2014-es tanácsi rendeletet, amely az erőfeszítések megosztására irányul. Nem tudom, hogy ettől hogyan tudnánk eltérni. Számos más kérdés is felmerült. Flemingen úr arról beszélt, hogy az ő szavazó körében mennyire veszélynek vannak kitéve az erdők, az erdővel borított területek. Én azt látom, hogy a magán erdőírtások sajnos működnek, és ezzel foglalkoznunk kell. Természetesen a tagállamok számára jó lehetőség lehet ez arra, hogy a környezetvédelmi szakpolitikáikba az erdőgazdálkodást is belevegyék. Ami a hetedik cselekvési tervet illeti, a bizottság jelezte, hogy globális értelemben az erdőgazdálkodásnak milyen hatásai is vannak. Nem régiben Indonéziában jártam, és ott a pálmaolaj kérdése is előkerült. A pálmaolaj és a, azoknak a az Indonéziában, Maláziában felvetett kérdésekre is kitértek, amelyek tehát a pálmaolajjal kapcsolatosak. Az Európai Unió nagyon aktív szerepet vállalt a szabadkereskedelmi tárgyalásokban, abban, hogy a, fejl, a fenntartható fejlesztési célok megjelenjenek ezekben az egyezményekben. Indonéziában egy zászlóshajó projekt keretében segítettünk egy rendelet alapján, és Indonéziában a fenntartható fejlesztést, a fenntarthatósági kritériumokat ki tudtuk emelni. Természetesen 4 milliárd eurónyi EU-s pálmaolaj üzletről beszélünk itt, amelynek természetesen a környezetvédelmi mm, mm, kérdéseire is ki kell térnünk. Ami az új bioenergiai fenntarthatósági szakpolitikát illeti, a biomassa nagyobb használatának tekintetében. Természetesen ez a társadalmat érintő és érdeklő kérdés, ugyanígy a fenntarthatósággal kapcsolatos összes kérdés illeti érd, érinti az EU-s tagállamokat. Itt a bizottság, a különböző főigazgatóságok is érintettek. A bioenergia és a zöld felhasználás egyre fontosabb kellene, hogy legyen a közös piacon. Tehát tényleg ezen a területen még a következő hetekben, a következő időkben nagy munka vár ránk. A politikai keretrendszer támogatja a biomassa használatát, és kitér a piac hibáira, például a fa hulladékból, a fa, fula, a fa hulladék felhasználására. Ezek is a fenntarthatóság pillérei. A körkörös gazdaságban ezek a témák szintén megjelennek. Itt igyekszünk iránymutatást nyújtani a cselekvési tervben is. A DG Grow 2016-ban készült is a fahulladék felhasználásáról egy dokumentum, amelynek a, tan- amelynek a következtetéseit nem sokára majd olvashatjuk. Tisztelt elnök úr, azt gondolom, hogy bizonyára nem tudtam válaszolni az összes kérdése, de minden kérdést felírtam magamnak, és mindenkinek válaszolni fogok a konkrét kérdésére. Mindannyian nyilván készítettünk jegyzeteket, biogazdaság, stb. témakörben minden egyes felszólalnak a kérdésére a későbbiekben válaszolni fogok írásban. Köszönöm szépen, biztos úr. Biztos úr és csapata szorgalmasan jegyzeteltek, és ahogy ígérte is remélhetőleg válaszolni fognak a kérdésekre. Buzek úr nevében is engedjék meg, hogy a vitát egy kicsit mm, összefoglaljam Néha egy kicsit alul értékeljük a klímaváltozás kapcsán a vízgazdálkodás kérdését. A vízgazdálkodás a világ egyik legnagyobb globális, globális kihívása, és az erdők, a gyógyszerek, az élelmiszerek, a vadászat szempontjából is fontos természeti erőforrást jelentenek, nem csak a víz szempontjából. Ezek nagyon aktuális környezeti kérdések. Örülök, hogy a tagállamoknak megvan a saját erdészeti politikája. Többnyire egyébként az európai tagállamoknak jó erdészeti politikája van. Óriási a diverzitás, szerencsére még, és éppen ezért minden tagállamban egy kicsit másképp kell hozzáállni a kérdéshez. Tehát ezekre a különbözőségekre figyelemmel kell lenni ez ma is többször felmerült, de az EU-nak is foglalkozni kell a kérdéssel. Úgy érzem, hogy sikerült egy kicsit nagyjából megegyezésre jutnunk itt a három szakbizottság jelenlétében arra, hogy hol is van a kettő között az egyensúly. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a titkárságnak, hogy megszervezte ezt a mai találkozót Hogan biztos úrral, és mindenkinek most akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánok.